Please take your seats. Kérnek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Please, can we, can we start the meeting? Elkezdhetjük az ülést? Liebe Kollegen. Tisztelt kollégák! A tanácskozást folytatjuk, miután tartottunk egy, költség, egy ülést a Költségvetési Bizottsággal. Most elérkeztünk a negyedik napi rendi ponthoz. Ez az Európai Számvevőszék külön jelentése a költségvetés támogatásról a szubszaharai Afrika országaiban. Ez egy nagyon fontos jelentés, az Európai Számvevőszék részéről Lamarck asszony az előadó, őt köszöntöm, őt, ő is ott volt velünk Washingtonban múlt héten, nagyon örültünk a jelenlétének, ugyanis közös ismeretekre tettünk szert azzal kapcsolatban, hogy a nyilvánosság tekintetében például többet kell tennünk, mint amennyit eddig tettünk. Az előadó a parlament részéről Bárt Stász, és Lemárk asszony most öné a szó parancsoljon. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les, les membres du... Elnök asszony, kedves kollégák! Tisztelt előadó, először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és bemutathatom ezt a jelentést, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a hazai bevételek módos mozgósítását hogyan lehet elősegíteni a szubszaharai régióban. Tulajdonképpen erre a régióra próbáltuk korlátozni a jelenlegi munkát ezen a témán belül. Először is meg kell nézni, hogy a költségvetés támogatás milyen mértékű. Ez körülbelül 20% az Európai Unió fejlesztésre szánt pénzösszegének. Ez 5 milliárd euró volt az elmúlt három évben, és ebből 7 milliárd a szubszaharai Afrika területére vonatkozik. Itt alacsony, illetve közepesen alacsony bevételű 7 országra koncentráltunk. A költségvetési támogatás egy olyan együttműködési eljárás, ami egy igen különleges eljárás, ami tulajdonképpen a közpénzek mozgósítására vonatkozik, és nyilván ez nagyon szigorú feltételekhez kötött. A harmadik ok hazai bevételek hatékonyabb módosítására természetesen olyan kérdés, amely már évek óta napirenden van, és a 2015-ös Addis Abebai konferencián igen hangsúlyosan előkerült az, hogy az együttműködés finanszírozásával mindenképpen részletesebben kell foglalkoznunk. A hazai bevételek nyilván rendkívül fontos, sőt a legfontosabb részei a közpénzeknek, de nagyon sok ellentmondás merült fel ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy a különböző nagyvállalatok hogyan valósítják meg a profitjukat, és hogy ezek a pénzek utána hova kerülnek, valamint hogy a fejlesztési támogatásban ezek hogyan jelenhetnek meg. Magának a szövegnek három fontos üzenete van. Az egyik a bizottság értékelése a partnerországok szempontjából. A bizottság a költségvetés támogatási eszközeit újra vizsgálta 2013 óta, és az elvárások is megváltoztak. Ez tehát egy viszonylag új felülvizsgálat, és szeretném azt is elmondani, hogy erre hogyan került sor. Elnök asszony, találkoztunk a Világbank képviselőivel, és nagyon örülök annak, hogy részese lehettem ennek a kiküldetésnek. Beszéltünk a fejlesztési támogatásokról, és beszéltünk arról, hogy a problémák beazonosítása, maga a diagnosztika rendkívül fontos alapja a különböző fejlesztési támogatásoknak és együttműködéseknek, hogy valóban az érintett országok igényeinek meg tudjunk felelni. Természetesen minden egyes aspektust nem tudunk így sem lefedni, és az arányok viszonylag alacsonyak, ez egy GDP arányos százalék, de ebben sokkal több potenciál rejlik még. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy milyen legyen a megosztás a beszélt adókból, illetve a nem adó jellegű forrásokból származó bevételek között. Meg kell néznünk ezen országok közigazgatási kapacitását, és fel kell tennünk a kérdést a természeti forrásokból érkező bevételek kapcsán, valamint a különböző adókedvezmények és adó elengedések kapcsán. Vannak olyan mutatók, az egyik például a fiskális erőfeszítések mutatója, amely tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy fiskális potenciálját mennyire használja ki az ország, tehát maga a lehetőség, illetve a beszedett adóforrások közötti szakadékot mérjük ezzel a mutatóval. A bizottság sok esetben úgy tűnt, hogy nem értékeli megfelelőképpen ezeket az adatokat, pedig ezek rendkívül fontosak. A második fontos téma maga a költségvetés támogatás, illetve ennek a komponensei. Nyilván nem feltétel nélkül kerül sor a költségvetés támogatásra. Az egyik a megfelelő feltételek teljesítése, a második a politikai párbeszéd, a harmadik pedig a kapacitások megerősítése, és most nézzük ebből először a feltételeket. A feltételek a költségvetés támogatási szerződésben egyértelműen lefektetésre kerülnek. Tehát ebből egyértelműen kiderül, hogy milyen feltételekhez kötött ez a rendkívül hatékony eszköz. A bizottság lefektette magukat a feltételeket, de a feltételek nem minden esetben jelennek meg, és nem mindig a jó helyen jelennek meg sok esetben észrevettük, hogy nem használják megfelelőképpen a feltételeket, például a 15 szerződésből összesen csak 5 szerződésben jelennek meg ezek a feltételek, és van olyan ország is, amely rendkívül törékeny és érzékeny területnek számít, és ennek ellenére nem jelentek meg ezek a feltételek. Ugyanakkor ennek ellenére sok esetben en, így is betartották a feltételeket, például Niger esetében, ahol a nyugat-afrikai régió bányászati megállapodásának való megfelelés volt a feltétel, és ugyanezt egyetemen nem fektették le, Niger mégis teljesítette ezt a feltételt. Igen, jelentős mobilizálásról van szó, amikor a költségvetési támogatást elindítjuk, és szerencsére a külügyi szolgálattal jó együttműködésben tudunk dolgozni. A második pont a politikai párbeszéd, ez egy első szintű diagnosztikai eszköz, de ennek a politikai párbeszédnek meg kell maradnia, sőt erősödnie kell, hogy meglegyen a reformok határideje, a reformok stratégiája, hogy be tudjuk azonosítani a nehézségeket és a gyengeségeket. Úgy vélem, hogy ezen az eszközön is lehetne még javítani, és a bizottságnak, illetve a külügyi szolgálatnak igenis megvannak erre az eszközei. A harmadik pont a közigazgatási kapacitás megerősítése. Nyilván nem is beszélhetünk költségvetés támogatásról, hogyha nem vizsgáljuk az információs rendszert, az ellenőrző rendszert, az adórendszert és a közigazgatási rendszert. Tehát ezek alapvető fontosságúak azért, hogy a költségvetési támogatás megvalósulhasson, hogy a hazai bevételek mozgósítása hatékonyabb legyen. A 15 szerződés közül mindössze egyben találtunk specifikus és célzott elemzést a hazai bevételek mozgósítására, és ez mindössze 02 százalékát fette le a vizsgált szerződésnek, tehát ezt az elemet is nyilván erősíteni kell, a kapacitások elemzését és a kapacitások erősítését. A harmadik fontos üzenet az, hogy milyen a hatékonysági szintje ennek a fajta támogatásnak. Nehéz mérni ugyanakkor a hatékonyságot, nehéz egyértelmű kapcsolatot találni a költségvetés támogatás, illetve a hazai bevételek mozgósításában elért egyértelmű eredmények. Tehát tudjuk, hogy a hazai bevételek mozgósítása csak egy részét képezi az egész képnek, tehát az eredményekből nem derül ki egyértelműen, hogy az erre a célra nyújtott költségvetés támogatás mekkora szerepet játszik a teljes bevétel mozgósításban. Természetesen Tudjuk, hogy ez nehezen mérhető, de hát legalább a kérdést fel kell tenni, és el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne mégis mérni, hogy a költségvetés támogatás milyen szinten járul hozzá a hazai bevételek mozgósításához. Tehát a különböző információk és adatok begyűjtésének eszközei rendkívül fontosak. Mindezek után a megjegyzések után ajánlásokat fogalmaztunk meg, ez a szokásos eljárás. Az ajánlások természetesen szorosan kapcsolódnak az általunk feltárt tényekhez. A bizottság, illetve a külügyi szolgálat illetékeségi körébe tartoznak ezek, egyébként a bizottság minden egyes ajánlást el is fogadott. Még egyszer szeretném elmondani, hogy ebben a jelentésben megtalálhatóak a gyenge pontok, és megtalálhatóak az előrelépések is. A bizottság egyértelműen elkötelezte magát, hogy tovább halad ezen az úton, és más nemzetközi szervezetek működései tulajdonképpen kulcsként szolgálhatnak, hogy hogyan lehet hatékonyabban eljárni, más példákból is tanulhatunk. Ez a jelentés mindenképpen mutatja, hogy a normális eljáráson belül igenis jó eredmények érhet, érhetőek el, és hogy jelentős javulást tapasztalhatunk. És végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a bevételek, a hazai bevételek nagyon érzékeny és politikai értelemmel töltött kérdések, tehát ezekkel így kell bánnunk. Meg kell néznünk, hogy a természeti erőforrások kiaknázása hogyan működik, hogy a külföldi beruházások, a nagyvállalatok hogyan működnek, és azt is néznünk kell, hogy az öreg, már tapasztalattal rendelkező demokráciákhoz képest, hogyan épül a demokrácia ezekben az országokban, hogyan működik a közigazgatás, hogyan működnek az ellenőrzések. Tehát tulajdonképpen ott vagyunk a pénzügyi irányítás, a pénzügyi kormányzás és a demokrácia szívében. Így vizsgáljuk ezeket az országokat a jelenlegi globalizált világban. Nyilván mindaz, ami ezekben az országokban történik, nem áll meg a határokon, és mindenféle nemzetközi kihívásokhoz csatlakozik. Szeretnék köszönetet mondani a külügyi szolgálatnak és a bizottságnak az együttműködésért, remekül tudtunk együtt dolgozni. Szeretnék külön köszönetet mondani Stars képviselő úrnak és csapatának, hiszen vele is nagyon jól tudtunk együttműködni, és a következtetések megfogalmazásában maximálisan egy hullám hosszon voltunk. Hogyha valaki szeretne kérdéseket feltenni, akkor természetesen várom ezeket. Köszönöm. Hát Köszönöm szépen ezt a valóban érdekes tájékoztatást. Most pedig az előadó Bárt Stász kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Soms worden er bedankingen uitgesproken uh, uit, uh, uit beleefdheid. Köszönöm szépen én is. Most, hogy hozzám került a szó, akkor én is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, a számvevőszéknek és a számvevőszéken belül Lamárk asszonynak, aki nagyon sokat dolgozott ezen a témán. Az én munkadokumentumomban egyértelműen megjelenik, hogy maximálisan támogatom azokat az ajánlásokat, amelyek a jelenlegi rendszer jobbátételéért küzdenek. Ezek a speciális jelentések véleményem szerint nagyon fontosak. Lamárk asszony is teljesen egyértelműen elmondta, hogy a hazai bevételek kérdése mennyire fontos szerepet játszik egy demokráciában, ezzel maximálisan egyetértek. Beszéltünk a beszedett adók, illetve a nem adó jellegű forrásokról. Ezeket az elemeket is nagyon fontosnak tartom, mert ezeket a kérdéseket mindenképpen rendezni kell, hogyha fenntartható fejlődést szeretnénk elérni ezekben az országokban. Tehát, hogyha szeretnénk jobban mozgósítani a hazai bevételeket, akkor mind az öt fontos kihívásnak meg kell felelni a szubszaharai régióban. A bizottság 2012-ben dolgozta ki a legutolsó menetrendjét a költségvetés támogatás kapcsán. Úgy gondolom, hogy ezzel is kellene foglalkoznunk. És akkor most nézzük az ajánlásokat. Először is javítani kell a, a kockázatbecslést és a hazai bevételek mozgósítását. Vissza kell, hogy fel kell lépnünk a visszaélések ellen, a megfelelő kifizetési feltételek betartását és az egészséges kifizetéseket kell célul kitűznünk. A harmadik ajánlás szerint a költségvetés támogatás rendszerét is hatékonyabbá kell tenni. Oda kell figyelnünk arra, hogy megfelelő legyen az információ áramlás, az értékekről, a számadatokról, a szerződések természetéről, csak így érhetünk el hatékonyabb eredményt. Tudom, hogy nagyon sokszor nagyon nehéz körülmények között kell dolgozniuk, ezt egyikünk sem feledi el. Tudjuk, hogy milyen a politikai helyzet, milyen volt a történelme bizonyos érintett országoknak, ezért is rendkívül nehéz volt ez a munka. Sokszor olyan körülmények között kell dolgozni, hogy az érintett hatóságok nem feltétlenül nyitottak az együttműködésre. A bizottság irányába mindenképpen el kell mondanunk, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy egyértelmű stratégia, melynek mentén tartós párbeszédet lehet kidolgozni, és ezt a prioritási listára is fel kell vennünk. Így tudjuk elérni, hogy jó szerződések jöjjenek létre. A számvevőszék is hangsúlyozta, a megfelelő szerződések kidolgozását, erre mindenképpen oda kell figyelnünk majd a jövőbeli szerződéseknél. Kell, hogy legyen egy olyan egyértelmű keret, amelyen belül dolgozunk, és ez a felülvizsgálatot is könnyebbé teszi majd. Az ötödik fontos pont a költségvetés támogatás javítása, és az, hogy jobban látható legyen ez a támogatás, hogy az ebben rejlő lehetőségeket hatékonyabban ki tudjuk használni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen kapcsolatot kell teremteni a költségvetés támogatás és a helyi szinten elért konkrét eredmények között, vagyis a hazai bevételek mozgósítása között. A költségvetési támogatás kapcsán a legutóbbi szemvevőszéki jelentés elég kritikus volt, ha jól emlékszem, Pinkston úr tollából született ez a jelentés, és ezzel elég sok problémánk volt, illetve az együttműködés sem volt éppen zöggenőmentes. A dokumentumban a szemvevőszék következő ajánlása körülbelül ezt tükrözi vissza. A hetedik ajánlás kimondja, hogy egyértelmű következtetéseket kell levonni a költségvetés támogatással kapcsolatos cselekvésekről, és mérnünk kell a konkrét és valódi hazai bevételek módosítására irányuló lépéseket. Nagyon örülök annak, hogy az imént elhangzott az, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat maximálisan együttműködött, így tehát azt hiszem, hogy mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy ez az audit rendkívül fontos volt. És most szeretnék elnézést kérni a bizottságtól, ugyanis tegnap küldtek nekem egy e-mailt, de ez valahogy elkeveredett, ugyanis az volt az eredeti ötlet, hogy a bizottság javaslatát és véleményét is vitassuk meg, de tegnap nem voltam Brüsszelben, úgyhogy nem tudtam választ adni erre az e-mailre. Elnézést kérek, kerítünk majd erre is időt. Nézzük akkor most a bizottság ajánlásait. A szemvevőszék szövegében olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amely kimondja, hogy egyelőre nem használjuk fel megfelelőképpen a költségvetés támogatási lehetőségeket az alacsony, illetve a közepesen alacsony bevételű országokban, a szubszaharai országok régiójában. Ez azért elég erős megfogalmazás. Az első kérdésem az lenne a bizottság irányába, hogy a bizottság a jövőben a költségvetés támogatás kapcsán hogyan tudná felülvizsgálati szerepkörét megerősíteni. Második kérdésem a bizottság irányába az, hogy a kevésbé fejlett országoknál a hazai bevételek módosítása nagyon fontos, mert ez hozzájárul a szegénység elleni harchoz, illetve az ország általános és egészséges kormányzásához. Levág az, hogy az imént elmondta, hogy ezek a források nem csak adójellegű források, hanem vannak ebben ugye nem adójellegű források is, a kérdésem a bizottság irányába, hogy ezeket hogyan veszik figyelembe. A kérdésem, hogy a bizottság felülvizsgálatában miért csak a beszédet adókról szól, miért nem találunk itt semmi utalást a nem jellegű forrásokra. A következő témánk az ilyen országokkal megkötött szabadkereskedelmi megállapodások kérdése. Ezek a megállapodások ugye egyre nagyobb számban jelennek meg, és itt folyamatosan csökkennek a kivetett vámok, ami a hazai bevételek csökkenéséhez vezet. Kérdezem, hogy a bizottság ezeknek a szabadkereskedelmi megállapodásoknak a bevétel csökkentő hatását figyelembe vette-e a számításaiban? És amennyiben nem, kérdésem, hogy meg lehetne -e ezt tenni a jövőben? a bizottság jó lenne, hogyha bemutatná ennek az elemzésnek az eredményét, mondjuk a következő jelentésében. És volna még egy utolsó kérdésem. Mindannyian tudjuk, hogy a politikák zöldítése nagyon fontos, ez mindenhol megjelenik, itt volt a COP21, a Párizsi klíma megállapodás. melynek kapcsán számos kötelezettséget vállaltunk és számos feladatot kaptunk amelyeket hogyan tudjuk ugye átvinni ezekre a kevésbé fejlett országokra. És a jövőben, mondjuk a 2020-as időszak után, hogyan tudnánk például a költségvetési támogatásokat úgy felhasználni, hogy a hazai bevételek mozgósításának segítségével a klímaváltozás elleni harcra is jusson pénz. Hogyan tudnánk ezt az aspektust valahogy becsempészni ebbe az egész képbe, méghozzá úgy, hogy annak igenis kézzelfogható eredményei legyenek, a klímaváltozás területén. Ez volt az utolsó megjegyzésem, elnök asszony, és természetesen én is várom a bizottság válaszát és a kollégák megjegyzését. Thank you, Mr. Stas. Köszönöm szépen, Stász úr, de már nem az elnök asszony ül itt. I'm, I'm pleased you recognize the... Örülök, hogy észrevette a különbséget. Stász úr számos kérdést intézett a bizottsághoz. Talán jó lenne, ha már most meghallgatnánk a bizottságot, még mielőtt a többi képviselőnek szót adnék. Ville asszony a DEFCO-tól, osztályvezető helyettes, ha nem tévedek. Ő meg tudja talán válaszolni Stász úr kérdéseit. Merci beaucoup, je suis Erika Juretsen, la chef d'unité, Susan Ville mon, mon adjointe. Erika vagyok, és a kollégám követte ezt az auditot, de egyébként én vagyok a közfinanszírozással és a hazai bevételek mozgósításával kapcsolatos osztály vezetője a DG DEFCO-nál. Nagyon örülök annak, hogy elindult ez az audit ebben a rendkívül fontos témában. A vita egyébként elég széles körű vita lett mint ahogy azt Lemárga asszony is elmondta. Tehát olyan témáról van szó, ami 2015, a 2015-ös Addis Abebai konferencia óta rendkívüli fontosságot nyert. és remélem, hogy a hazai bevételek mozgósítását megfelelőképpen tudjuk majd követni és ebben a keretben a szemvevőszék jelentését nagyon jónak tartjuk, és én is szeretném elmondani, hogy a különböző csapatok közötti együttműködés tényleg remek volt, és nagyon sok támogatást kaptunk abban, hogy előre lépjünk ebben a rendkívül fontos témában, hogy a szubszaharai országok fenntartható és megfelelő fejlődését biztosítani tudjuk. A viták kapcsán az audit időzítésével kapcsolatban volt némi aggályunk, ugyanis nagyon korán elindult ez az audit, közvetlenül azután, hogy a bizottság elindította a specifikus politikáját ebben a témában, és el is készült egy munkadokumentum a Collect Most and Better címmel, most ezt azt hiszem, hogy franciára nem is fordítottuk le, és ez a 2015-2016-os időszakra vonatkozik, ez minden egyes makroökonomiai támogatást magába foglal. Megpróbáljuk az Addis Abebai agendát is belevonni ebbe a munkába, és ebből a szempontból a számvevőszék auditja egy kicsit hamar indult el, mert így ennek a politikának a kifutását nem lehetett még értékelni. Ami az országokat illeti, viszonylag kevés országról volt szó, Ugye itt olyan országokról beszélünk, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak, sőt, sokszor válságos helyzetben, mondjuk az Ebola Sierra Leone-ban, vagy a Közép-Afrikai Köztársaságban a politikai válság, tehát struktúrált párbeszédet lefolytatni egy ilyen országgal nyilván rettenetesen nehéz, de tudom, hogy a számvevőszék is belátta, hogy ilyen környezetben dolgozni nem volt kifejezetten könnyű. A delegációink folyamatos támogatást kaptak, hogy segítsenek ezeknek az országoknak abban, hogy a rendkívül nehéz és bonyolult kihívásokkal szembe tudjanak nézni, hogy egyáltalán ezek az intézmények a túlélésüket meg tudják valósítani. A következő aspektus magukra a számadatokra vonatkozik, Lemárk asszony elmondta a bevezető hozzászólásában a konkrét számadatokat. Azért szeretném elmondani, hogy a költségvetés támogatás nem teljes egészében a hazai bevételek mozgósítására vonatkozik, hanem általában közpolitikák végrehajtására, amelyeket a támogatott országok kormányai kívánnak megvalósítani. Itt szektoriális politikákról is szó lehet, ezeket ágazati reformtámogatásoknak hívjuk. Ennek kettő formája van, az egyik a jó kormányzási szerződés, amelyből kettőt auditáltunk. Ezek kifejezetten törékeny helyzetből lévő országokra vonatkoznak, illetve az úgynevezett országépítő state building, vagy konszolidáló szerződések. Ezek olyan általános támogatások, amelyekben a partnerországok részesülnek, és természetesen ezt is nagyon komoly párbeszéd előzi meg és követi. A hazai bevételek mozgósítása az egyik olyan téma, amit mindig szóba hozunk az érintett országokkal, úgy gondolom, hogy egyre gyakrabban, és szeretném még egyszer elmondani, hogy ennek a párbeszédnek a megerősítését elősegítettem a számvevőszék munkája is. Mint ahogy Lárk asszony elmondta, politikailag igen érzékeny kérdésekről van szó, hogyan tudnánk mondjuk egy olyan pénzügyminiszterrel beszélni a hazai bevételek mozgósításáról egy olyan helyzetben, ahol szinte egyáltalán nem működnek az országok, nem működnek a kormányok. Elég nehéz ilyenkor párbeszédet improvizálni egy ilyen helyzetben lévő ország pénzügyminiszterével. És akkor most nézzük a számokat. Ugye elhangzott, hogy 5 milliárd euróról van szó, és ebből 1,7 milliárd a szubszaharai régióban, de nem szeretném, hogy ez bárki félreértse, és úgy gondolja, hogy akkor az 5 milliárdból 1,7 milliárdot rosszul használtunk fel. A tanácssal folyamatos tárgyalásban vagyunk, a tanács elfogadta a tanácsi következtetéseket, amelyekben nagyjából megjelenik mindaz, ami elhangzott. Tehát a tanácsi következtetések nyilván figyelembe vették a külügyi szolgálat véleményét, Például azt, hogy az audit talán egy kicsit hamar indult el. Nagyon fontos azt is kimondanunk, hogy ez egy folyamatban lévő munka, és örülök, hogy ezt a számvevőszék szájából is hallhattuk. Tehát ez egy folyamatban lévő munka, ezek olyan témák, ahol nemzetközi kontextusban dolgozunk, a nemzetközi közösséggel együtt dolgozunk, ahol a nemzetközi közösség megpróbál összefogó munkát végezni. Mondjuk az OECD-vel együttműködünk a statisztikák kapcsán, ugyanis sokszor nagyon nehéz megbízható statisztikai adatokat kapni. Az IMF-fel is folyamatosan dolgozunk együtt, kettő eszköz tekintetében. Az egyik a TADAT, az adóhatósági diagnosztikai értékelő eszköz, és a PEFA a másik amelynek szintén vannak nagyon fontos mutatói a hazai bevételek mozgósítására nézve, és maga a tádát pedig kifejezetten egy adóhatósági diagnosztikai értékelő eszköz a diagnosztizált ország vizsgálatára. Az IMF-en belül van egy hazai bevételek módosítására szolgáló trust fund is, valamint egy hazai bevételek módosítására szolgáló kezdeményezés. Ezeket természetesen folyamatosan megpróbáljuk felhasználni az érintett országokban, és a delegációk pedig vizsgálják az elért eredményeket. Természetesen a világbankkal is együttműködünk ezekben a kérdésekben, de nem szeretnék itt most nagy részletekbe bocsátkozni. Van egy nemzetközi platform is adókérdésekben, amely eh, májusban Londonban találkozott, mi mindig részt veszünk ennek a platformnak az ülésein, az a legfontosabb nemzetközi szereplőket gyűjti össze. Vannak eh, bilaterális kérdések mondjuk japánokkal, kanadaiakkal, amerikaiakkal, angolokkal vagy franciákkal, de vannak nemzetközi szervezetek is, tehát mindenképpen látható, hogy a nemzetközi közösség foglalkozik ezzel a kérdéssel, ami mindenképpen örömtelés reményt keltő jelenség És akkor most konkrétan rátérnék arra, hogy választ adjak a kérdésre. Nyilván ezt a vitát lehetne még részletesebben is folytatni egy külön napirendi pont kapcsán, de nézzük akkor a felülvizsgálati kapacitást. A kapacitás tulajdonképpen a költségvetési támogatásra vonatkozik, ennek van egy metodológiája, ez egy OECD-s módszertan, ez egy általánosan elfogadott módszertan, egy jól és régóta működő módszertan, tehát mi is ezt használjuk a költségvetés támogatás vizsgálatára. és mindezeket a feltételeket természetesen be kell tartani. Néha esetleg ettől el lehet térni nagyon komoly válsághelyzet esetén. Megvan az a dokumentum, amelyben el lehet olvasni ennek a felülvizsgálatnak az összes következtetését. Mindenkit arra ösztönöznék, hogy ismerkedjen meg ezzel a dokumentummal. És akkor most nézzük specifikusan azt a kérdést, hogy a hazai bevételek mozgósítása hogyan mérhető. Hát ezt a munkát még folytatnunk kell, ezt a kérdést még meg kell vizsgálnunk, természetesen együtt fogunk dolgozni ezen a kérdésen a felülvizsgálatot végző kollégákkal. Mint említettem volt, először is egyáltalán nem könnyű hozzáférni a megfelelő információhoz, a statisztikákhoz, mint ahogy az is elhangzott, egy politikai támogatás, vagy egy költségvetés támogatás azonnal is egyértelmű jelét a hazai bevételek mozgósításában nehéz mérni a szabadkereskedelmi megállapodások hatása, illetve a különböző összegek értékelése, hát ez is egy nagyon nehezen értékelhető kérdés. Elnézést kell kérjek, mert van egy másik napi rendi pontunk is, úgyhogy ha megkérhetném, hogy gyorsan válaszoljon Stász úr kérdésére, hálás lennék. Köszönöm. Igen, nézzük akkor a szabadkereskedelmi megállapodásokat, minden egyes fiskális átmeneti időszakot vizsgálunk, és nyilván a vámok csökkentése miatt megpróbálunk segítséget nyújtani ebben az átmeneti időszakban. Ami pedig a párizsi megállapodást illeti, a célokat én is nemesnek tartom, és valóban szívesen beszélgetek erről. Ami magukat az összegeket illeti, a parlament a a számvevőszék folyamatosan vizsgálja ezeket az összegeket, az előirányzott összegeket. A jelentést eljuttattuk a számvevőszékhez, és természetesen ezt szívesen eljuttatjuk a parlamenthez is. Minden egyes ország esetében lebontva ott vannak a pénzösszegek, szívesen eljuttatom önöknek ezt a dokumentumot. Köszönöm. Okay, uh... Köszönöm szépen, és elnézést uh, kérek, hogy sürgettem, de van még egy fontos napirendi pontunk. A napirenden ketten jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Először a jelenszendő képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hoffman asszony nevében szólok hozzá, ugyanis ő ma sajnos nem tudott eljönni, ezért megkért, hogy képviseljem az álláspontját az elhangzott pontokkal kapcsolatban. Először is kollégám szeretné megköszönni az elmondottakat, és egyébként egyetért az előadó következtetéseinek nagy részével. Ezeket nagyon észszerűnek tartja konkrétnak, és valóban úgy gondolja, hogy az Európai Számvevőszék ajánlásaira szorítkoznak. Ezen kívül hangsúlyozza azt is, hogy fel kell használni a különböző eszközöket, mint például az adóhatósági diagnosztikai értékelő eszközt, amely hasznos lehet a bizottság számára ahhoz, hogy értékelje a költségvetés támogatás hatását. A hazai bevételek mozgósítása szempontjából ez nagyon fontos, és ugyanígy támogatja azon felvetéseket is, amelyek megelőző módon hangsúlyozzák a különböző kockázatkezelési eszközöket, illetve ezek létrehozását, hiszen a korrupció kockázatával meg kell küzdeni, és a nyilvánosság szempontjából is fontos, hogy a költségvetés támogatás elkerülje a nagyobb kockázatokat, mert ilyen nagyobb kockázatok bizonyos országokban felmerülhetnek. És a politikai kérdések, amelyeket felvet az előadó, hogy tartós legyen a párbeszéd, fenntartsuk a párbeszédet a fókuszpontokon keresztül, a fejlesztés keretében ez is érdekes, és ehhez én szeretném még hozzátenni, hogy megfelelőnek és helytállónak tartom, hogy nyitottak legyünk a tárgyalások iránt, és ezzel kapcsolatban a fiskális kérdéseket nyomon kell követnünk, amikor értékeljük, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások ezen országokkal milyen kockázatokat vethetnek fel. Az egyetlen dolog, amit én személy szerint hiányolok, az az, hogy amikor az Európai Számvevőszék azt veti fel, hogy azonosítsuk konkrétan a fiskális struktúrát, figyelembe véve a költségvetés támogatás hatását, és ennek érdekében megköveteljük az elszámoltathatóság javítását. Nem ismerem az összes országot, de néhány országgal foglalkoztam, mert az elnöke vagyok annak a delegációnak, amely foglalkozik ezen országokkal, és emiatt felvetem, hogy ezen költségvetési struktúrában, például ott vannak ugye a közepes jövedelmű országok, amelyek esetében általában csak 20%-os a bevétel aránya, és a munka, a foglalkoztatás abszolút informális jellegű, tehát fiskális szempontból, ahhoz, hogy egy struktúrát létrehozzunk, az igazság az, hogy a legalapvetőbb gazdasági struktúrák is hiányoznak tehát a vállalatok irányába ilyen fiskális kritériumokat meghatározni, ahogy Tász úr ezt mondja, lehet, hogy inkább a kitermelő vállalatokra kellene a hangsúlyt helyeznünk, vagy a kereskedelemre. Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan várhatjuk el tőlük azt, hogy adózzanak mind a ketten Washingtonban voltunk az elmúlt héten, és hát meghökkentünk, amikor azt tapasztaltuk, hogy egy olyan ország, mint az Egyesült Államok, vagy legalábbis a kormánya, de persze nem csak a kormánya, hanem a kormányzati struktúrák is egyértelműen azt állítják, hogy nem látják a lehetőségét annak, hogy a vállalatok adózzanak. Olyan országokban, ahol a helyzet még ennél is sokkal rosszabb, hát szeretném tudni, hogy az Európai Számvevőszék hogyan gondolhatja realistának azt, hogy egy adórendszert hozzunk létre. Egyfelől, hogy ott vannak az állampolgárok, azt hiszem, hogy nagyon sok tennivaló vár még a bizottságra, még akkor is, hogyha jó úton haladunk, de azért van még mit javítanunk. És ott van ugye másfelől a vállalatok részéről az adózás, hát nem tudom, hogy ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani. Köszönöm szépen. Smet képviselő következik. Mikrofont kérünk. Mikrofont kérünk. Elnézést. Nem vagyok a költségvetés támogatás pártfogója. Itt a parlamentben vég nélkül azt halljuk, hogy a források nem kielégítőek, mindaz, amit el kell érnünk, azt nem érjük el, és most explicit módon a szubszaharai Afrika országaira utalok, ahol tényleg járványok tombolnak, ott valóban rendkívül nehéz a helyzet. De az az igazság, hogy egy kicsit meglep, amikor azt mondják, hogy az Európai Számvevőszék vizsgálódik, az Európai Bizottság ezt megköszöni, remek, mindent ellenőriztek, minden stimmel, ami ott szerepel. A Lamarck kolléga azt mondja, hogy remek, az Európai Bizottság mindent lejegyzett. Én nekem más az olvasatom, én mindezt másképpen értelmezem. Természetesen a bizottság néha igazat ad a számvevőszéknek, de nem mindig. És amikor azt hallom, hogy ezt javítani kell, erre jobban oda kell figyelnünk, hát akkor ki és mikor fogja ezt megtenni? El kell, hogy érkezzen egyszer a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy ez a költségvetés támogatás működik, vagy sem. És ha nem működik, akkor vagy úgy kell kialakítanunk, hogy működőképes legyen, vagy egész egyszerűen egy másfajta rendszert kell megteremtenünk. Én eh, régóta bírálom ezt a rendszert, és amikor ön ugye azt mondja, ahogyan említette, hogy ahogyan felhasználják a forrásokat, ez, eh, erről nehezen tudnak elszámolni az országok. Hát felmerül bennem a kérdés, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy itt adópénzekről van szó, az adófizetők eh, pénzeiről. Be kell látnunk, hogy a tagállamokban minden egyes centtel el kell számolni, tehát eh, noha megértem azt, hogy bizonyos országokban nehéz a helyzet, és megértem azt is, hogy eh, természetesen a fejlesztési támogatást eh, biztosítanunk kell, de a fejlesztési támogatás csak akkor hatékony, hogyha, hogyha elősegíti a, a gazdaságot, és ezért aktívan dolgoznunk kell annak érdekében, hogy ne pusztán dolgozzunk ezen, és hogyha egy újabb jelentés készül, akkor megint felmérjük a helyzetet. Nyilván minden szervezet megbízhatóan működik, megbízhatóan dolgozik, de azt hiszem, hogy adott esetben meg is válhatunk egy olyan rendszertől, amelyel kapcsolatban éveken át csak bírálatokat hallottunk, és amelyről tudjuk, hogy nem működik. Ha ez így van, akkor a rendszert módosítanunk kell de még egyszer konkrétan három kérdést szeretnék feltenni. Az Európai Bizottság például miért nem értékelte a költségek összességét, és azt, hogy az adómentességek milyen hatással vannak. És ami számomra nagyon fontos, az Európai Bizottság, amikor az igazgatási kapacitásokról beszél, az erőforrások és a humán erőforrások eh, kérdését miért nem értékelt, és az Európai Bizottság miért fizet ennek ellenére, noha a kifizetések eh, kritériumai a szerződés megkötésekor teljesültek már, és ehhez kapcsolódó kérdés, mikor számíthatunk arra, hogy az Európai Bizottság kialakít egy stratégiát egy politikai párbeszéd érdekében ugyanis vannak konkrét problémák, ezekkel tisztában vagyunk, ezeket ismerjük, és a fejlődő országok, illetve a fejlődő a fejlesztési támogatás esetében akár normális jelentésről vagy külön jelentésről van szó, mindig ugyanaz a téma, és tényleg örülnék annak, hogyha ezen változtatnánk, és megfontolnánk, hogy ez az út, amelyen már 30-40 vagy akár 50 éve haladunk, valóban a megfelelő út -e. Köszönöm. Köszönöm szépen. Celler úr későn jelentkezett, úgyhogy most megadnám neki a szót, minden bizony rövid lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden további nélkül ott folytatnám, amit Claudia Schmidt is mondott. Számtalan országba ellátogathattunk, és ott megvizsgáltuk a pénzügyi helyzetet. Azt hiszem, hogy őszintén kellene tárgyalnunk egymással hogy ezen országok vajon létre tudnak-e hozni olyan, strat, olyan struktúrákat, amelyben begyűjthetik az adóbevételeket, ez, ez egy utópiának tűnik. A közepes vagy magas jövedelmű országok esetében a gazdasági termelés 80-90 a az informális gazdaságban van, ott nehéz az adókat beszedni, és azon bevételek, amelyekre ezen országok szert tesznek, és ezt a számvevőszék jelentése is kifejtette, úgy keletkeznek a jövedelmek, hogy a nyersanyagaikat értékesítik, tehát a világpiaci áraktól függnek. És ha megnézzük a nyugat-afrikai országokat is, rossz szerződéseket kötöttek gyakran, amelyek inkább veszteségeket produkálnak, ahelyett, hogy nagy jövedelmekre tennének szert. Ami pedig a források kifizetését illeti a fejlesztési támogatások terén, a költségvetés a legegyszerűbb módja annak, hogy ezen forrásokat az érintett tagállamokhoz eljuttassuk, de akkor ott eltűnnek a költségvetésben, és a legtöbb állam, hanem mindegyik, nagyon nagy arányban eladósodott, tehát ami a költségvetési lehetőségeket illeti, ezek elég korlátozottak. És ha még szembesülnek is olyan kihívásokkal, mint a terrorizmus elleni küzdelem, vagy zavargások, vagy természeti katasztrófák, vagy járványok, ahogyan azt Sierra Leone-ban az ebola kapcsán tapasztaltuk, akkor a szűkös forrásokat felemészti egy adott cél és ha ehhez még a költségvetési támogatásunk korlátozódik, független attól van-e szerződés vagy sem, akkor az érintett államok fogják eldönteni, hogy hol vetik be a forrásokat, milyen projekteket finanszíroznak, és természetesen gyakran azon projektek élveznek elsőbséget, amelyek közelebb állnak a mindenkori kormányhoz vagy vezetőhöz. Ezt is tapasztalhattuk, hogy meg tudunk-e válni teljes mértékben ettől az eszköztől, azt hiszem ez nem lehetséges, hiszen bármennyire is az érintett országoknak, például a szubszaharai térségben bármennyire is rossz a helyzet, ez csak romolhat. Vannak azért olyan kérdések is, amelyek olyan pontok, olyan országok, amelyek amelyek kapcsán optimisták lehetünk, például az adminisztráció felépítésében, a kapacitásépítésben más országokkal szemben, de hogy a költségvetés támogatásunk a működő közigazgatás felépítésére kell hogy, fordi, hogy ezt erre kell fordítsuk, azt hiszem, hogy ez, ez egy utópia. Köszönöm. Okay, uh, thank you for that. Köszönjük szépen a bizottság részére néhány kérdés elhangzott, akkor ezeket még meg fogjuk válaszolni, és a szemebőszék részéről is kérek még egy hozzászólást, és Bert Strassnak is nem a szót, és akkor mindenkinek maximálisan két percet adnék a hozzászólásra. Um, oui, merci, monsieur le, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a hozzám intézett megjegyzéseket és kérdéseket. Hát mondjuk minden kérdésre elég nehéz lenne válaszolni. Nézzük először a támogatás hatékonyságát. Vannak itt értékelő jelentések, amelyek erre vonatkoznak, de hát amikor ilyen támogatást nyújtunk, sok esetben elhangzott, hogy ezek a támogatások eltűnnek az államkasszában. Azért fogalmazzuk ezt meg megfelelőképpen. Itt fejlesztési hatékonyság növelésről van szó. Ezt Nairobiban, novemberben újra megerősítették, és ez kötelez minden egyes intézményt, amely fejlesztési támogatást nyújt arra, hogy a nemzeti politikáknak megfelelő irányokat kövesse. Tehát egy fejlesztési politika csak akkor lehet hatékony, hogyha egy nemzeti politikát követ, hogyha egy nemzeti politikához kapcsolódik valamilyen hihető és valóságban megvalósítható cél mentén, tehát amikor költségvetési támogatást nyújtunk, és itt vannak ezek a nagyon egyértelmű, részletes feltételek, hogy mikor lehet megadni ezt a költségvetési támogatást, és ezeket a kritériumokat mi átolcettik, betartjuk és követjük, elmondanám, hogy a legutóbbi audit szerint 0%-os hiba arányjal dolgoztunk, úgyhogy szisztematikusan és tényleg szóról szóra betartjuk ezeket a feltételeket és kritériumokat. Tehát a hatékonyságunk tulajdonképpen attól függ, hogy mennyire hatékonyan tudunk csatlakozni egy nemzeti politikához. Tehát amikor ágazati költségvetési támogatást nyújtunk mondjuk oktatásban vagy egészségügyben, akkor azt nézzük, hogy ez a finanszírozás ugye bekerül a nemzeti költségvetésbe, itt is vannak átláthatóság és egyéb követelmények a támogathatóság kapcsán, hogy milyen minőségű az a politika, amit támogatunk, hogy milyen a megvalósítási szintje nemzeti szinten ennek a politikának. Tehát a finanszírozási margó elég szűk, különösen válságos helyzetben, de ezekben az esetekben nyilván azt is nézni kell, hogy a nem támogatás, vagy a támogatás hiánya milyen következményekkel jár, de ez már egy egészen más történet és egy más vitatárgya lenne. Vannak fejlesztési stratégiáink, vannak politikai párbeszédi stratégiáink, ez különösen fontos a kotonúi megállapodás és ennek nyolcadik cikkének fényében. Ezek a politikai párbeszédek mindig a fejlesztés mentén zajlanak, ezek folyamatos párbeszédek, ezek periódikusan visszatérő párbeszédek, ezek az úgynevezett nyolcadik cikkes párbeszédek, és vannak az általános politikai, tehát nem szakpolitikai, hanem általános politikai párbeszédek, amelyek a delegáció vezetők hatáskörébe tartoznak, illetve a főképviselő hatáskörébe, és minden egyes alkalmat megragadunk, hogy a lehető legmagasabb szinten beszéljünk ezekről. És ha megengedi elnök úr, akkor még valamit mondanék, azt szeretném elmondani, hogy a jövő héten az Európai Fejlesztési Napok kapcsán az Oxfam-mal és a Valuta Alappal egy konferenciát szervezünk a hazai bevételek mozgósításának kapcsán. Lagarde is ott lesz, Veszteger biztos úr is hozzá fog szólni. És az IMF afrikai igazgatója, tehát ezektől a szakemberektől hallhatnak majd előadásokat, illetve az Oxfam Hollandia igazgatójától, egy hölgytől, tehát mindenkit szeretettel várok jövő héten ezen a fejlesztési napon. Köszönöm. Oké, okay, thank you. Köszönjük szépen. Lamarcasson. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a témában, mint nagyon sok más fejlesztési témában, a legfontosabb kérdések az akarat és a felelősség köré csoportosulnak. Azért, mert ezek az országok alacsony bevételű országok, attól még ez nem jelenti azt, hogy a hazai bevételek alacsonyak lennének, tehát egy gyémántot, urániumot, aranyat lehet találni ezek az országokban. Ezek nem szegény országok, ezek gazdag országok, ahol az emberek szegények. Ezt tegyük egyértelművé. Ezért fontosak az átláthatósági kezdeményezések a kitermelőipar kapcsán. Azon kellene javítani, hogy a természeti erőforrások kiaknázása és a kitermelőipar profitja átláthatóbb legyen. A PNUD is megállapította, valamint a adóellenőrök határok nélkül szervezet is megállapította, hogy a multinacionális cégek adó elkerülése nagyon komoly problémákat okoz, és összesen 260 millió dollárt sikerült összegyűjteni erre a célra, ebből 100 millió Zimbabvéhoz került. A bizottság felelőssége az, hogy maximálisan kihasználja azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak a politikai párbeszéd kapcsán. Aztán itt van az államok felelőssége, hiszen itt tulajdonképpen megállapodásról van szó. Természetesen vannak feltételek, amiket be kell tartani, de hát azért ezen kívül elég nagy mozgástérrel bírnak az érintett országok, hogy megvalósuljanak a megfelelő fejlesztési eszközök, és itt van harmadsorban a nemzetközi közösség felelő, felelőssége. Az adójellegű források ugye vonatkoznak a személyektől befolyó adókra, a vállalkozásokból, illetve a multinacionális cégektől befolyó adókra. Mindezeket figyelembe kell venni, és hogyha úgy döntünk, hogy megfelelő módon kell az adóbehajtást végrehajtani, akkor ez mindegyik területre kell, hogy vonatkozzék. A támogatás természetesen nem az ablakon kidobott pénz, mint ahogy a bizottság is elmondta, nagyon komoly feltételek mellett dolgoznak, és mindenképpen szeretném hangsúlyozni, azt is hangsúlyozzuk is a jelentésben, hogy a költségvetési támogatás minden egyes eszközét ki kell használni, hogy a felelősség kérdését erősíteni tudjuk, és hogy ezt a lehetőleg hatékonyabbá tudjuk tenni. Köszönöm. Thank you, Mrs. Lamarck. Köszönjük szépen, Lamarck asszony. És végül az előadó úriember, köszönjük szépen! És akkor Kreszle asszonynak visszaadom az elnöki asszony széket az utolsó délelőtti napi rendi pontunkhoz. Köszönöm szépen. Azért nehogy ne, az legyen, hogy aki későn jön, az pórul jár, és az utolsókat büntetjük. Most Üdvözlöm Über Kotonyi urat, akit egy nagyon régóta kívánt naprendi ponttal kapcsolatban hívtunk meg az Európai Beruházási Alap beruházási tevékenységeiről, illetve ezeknek az eredményéről szeretnénk őt hallani. Öné a szó, Kotonyi úr. Kreszle asszony, kedves képviselők, bizottsági kollégák, Óriási öröm számomra, hogy itt lehetek ma, és nagyon örülök, hogy időt szánnak ránk, hogy mélyebb betekintést adjunk arra vonatkozzon, hogy milyen feladatot lát az Európai Beruházási Alap az Európai Unió szakpolitikák végrehajtásában, mik a kívások és hogyan léphetünk előre a jövőben, és ehhez néhány számadattal szolgálni a prezentációm keretén belül szeretném bemutatni, hogy mi az, amit már ma mit teszünk az Európai Uniót, és itt elsősorban a KKV-k támogatására beszélek az Európai Unióban. Kicsi kisvállalkozások, fiatal, új, induló vállalkozásokra beszélünk, amelyek esetleg a nemzetközi piacra szeretnének kilépni. Az Európai Beruházási Alapról lesz itt szó, nem az Európai Beruházási Bankról, amely 60%-os 60%-ban tulajdonos a mi alapunknak. Mi tehát alapkezelők vagyunk, azaz azt jelenti, hogy mások pénzét kezeljük. Itt kon- konkrétan az Európai Beruházási Bank részéről 13,5 milliárd eurót kezelünk, 8,9 milliárd eurót a bizottság részről, itt különböző programok a COSMA, az Inofin, az Erasmus és itt tovább ilyen programok keze, pénzet kezeljük, illetve a struktúrális alapok vagy más alapok keretén belül a tagállami forrásokat és 8,2 milliárd euró értékben mi kezeljük, és Európa szerte kb. 100 mandátum megbízás keretében látjuk el ezt a feladatot. De hát hogyan tették ezt meg az EBA, az Európai Berozási Alap? Nagyon jó üzleti modellre van szükségünk, egy közvetett üzleti modellünk van, azaz nem közvetlenül támogatjuk a KKV-kat, hanem bankokon keresztül, vagy beruházási, kockázati alap, növekedési alapokon keresztül, leasing cégeken keresztül, vagy civil szervezeteken keresztül, mikrofinanszírozási intézeteken keresztül. Tehát katalizátorként működünk, hogy eljutassuk a forrásokat a régiókba, és végrehajtsuk azokat a szakpolitikai intézkedéseket, amelyekkel megbíztak bennünkkel. Mivel itt a Költségvetés ellenőrző bizottságban ülünk, ezért a 12 számú ECO jelentésben a számbeveszék által felvetett pontok a Jeremy eh, programmal kapcsolatban a struktúrás alapokhoz tartozó eh, program, és szeretném az időzítésnek a fontosságát kiemelni, hiszen az ellenőrzések időzítése rendkívül fontos, hiszen fel kell tárnunk azt, hogy esetleg alul teljesítenek valahol, vagy vannak-e hiányosságok, hézagok a rendszerben, és az is fontos, hogy nagyon is világos politikai, szakpolitikai ajánlásokat tegyünk. Tehát a menetrend nagyon fontos. A szemvevőszék 12 számú ellenőrző jelentésében a következőkre tértek ki. Nagyon drága a programról tartotta a jeremy és a magántőke bevonását alacsony mértékűnek. 2014-es helyzetről beszélt itt a szemvevőszék, és 2016-ban jelent meg ez a beszámoló. És most szeretném elmondani, hogy valójában mi is történt a Jeremy program keretében. 1,1 milliárd eurót kezelünk a struktúrális alapok keretein belül. Itt 240 magán beruházót vontunk be, jó részüket nem is ismertük korábban, de beléptek és a programokban részt vettek. 64 pénzügyi közvetítővel sikerült megállapodást kötnünk az EBAN keresztül, a háromszorosát sikerült összehozni annak a pénznek, amit az uniós alapokból mi kezeltünk, és 98%-ban ez használatra is kerül, az abszolút ráta nagyon magas. Az Európai Unió pénzügyi piaca pedig nagyon fragmentált, és nagyon alulfejlett a, a pénzügyi piac, ha a kockázati tőkét nézzük, és mégis elértük ezeket az eredményeket. És sikerült regionális pénzügyi ökoszisztémákat létrehozunk, a KKV-k segítésével. Gressler asszony és a csapata azt is kérte tőlem, hogy megmutassam azt, hogy hogy az elszámoltatóság hogyan valósul meg, az ellenőrzés hogyan valósul meg, milyen mechanizmusok szolgálják ezt a jelentéstétel tekintetében, is itt tovább. Ez a ciklus jól megmutatja a Jeremy program végrehajtását, és valójában azt is mutatja, hogy milyen standard eljárással dolgozunk. Minden program esetében így néz ki a ciklus. Nem programonként határozzuk meg újra és újra a folyamatot, hanem ugyanazt a mintát, standardot használjuk, és menet közben kigazítjuk a szükséges. 2006-2008-ban ez a program elsősorban arról szólt, hogy a hatóságokat megtanítsuk arra, hogy hogyan használ különböző pénzügyi eszközöket. Ez néhány éve beletelt, amíg ezt lezajlott, beruházási stratégiákat nyújtottunk be, piaci elemzéseket, azonosítottuk a regionális nemzeti piacokon a, a finanszírozási hézakokat, és a, itt nagyon komoly munkát végeztünk, és itt még nem is volt igazi mintánk, hogy hogyan működhet ez, hanem mi dolgoztuk ezt ki, hogy hogyan tudnánk sikeresen fellépni a gyermek programon keresztül. Majd ezután következett a végrehajtás. És hogyha most megnézzük a következő diát, itt látható az, hogy hogyan választjuk ki a pénzügyi közvetítőket. Egy pályázatot írunk ki annak érdekében, a legjobb ajánlatokat kapjuk meg az Európai KKV-k számára. Ez egy nagyon szigorú eljárás, és lehetővé teszi azt, hogy azon pénzügyi közvetítőkkel dolgozunk együtt, akik be tudják bizonyítani számunkra, hogy a legnagyobb hatásfokkal tudják ellátni ezt a feladatot, és ők tudják a legtöbbet tenni a KKV-k számára. Itt valóban azt jelenti, hogy számukra biztosítják hozzáférést a forrásokhoz olyan KKV-k számára, és akiknek egyébként ez nem adatot meg, és alacsonyabb kamatokat tudnak biztosítani, vagy alacsonyabb a szükséges biztosítéknek a mértéke, és így tovább, tehát jobb feltételekkel tudnak forrásokat kihelyezni. A Jeremy esetében 38 pályázati kiárásra került sor, 250-nél több jelentkezést elemeztünk, és 64 pénzügyi közvetítőt választottunk ki, akik a mi véleményünk szerint a legjobbak voltak, legjobban feleltek meg annak a feladatnak, hogy az unió szakpolitikai feladatokat ellássak és végrehajtsak. Következőben pedig beszélik a kék részről, amely az ellenőrzésekről szól. Az évek során ez alattak, tehát ezek az ellenőrzések, itt a következő dián részletesebben is látható, elnézést egy kicsit lassabban. Haladunk, nem itt vagyunk. Itt látható az, hogy a Jeremy program története során 2010-17 között mi is történt. 11 struktúrás alapokhoz tartozó programot kezeltünk, 149 különböző ellenőrzésre került sor a számvevőszék részéről. A kifizető hatóságokat, az irányító hatóságokat, eh, képviselők jöttek, a bizottság ott is képviselték a résztvevők, és és egyre hatékonyabbá vált ez az ellenőrzés. És a kiindulási pontunk e, az lehet az, hogy az egyik ellenőr megbíz a másik ellenőr jelentésében, és alapul veheti mások munkáját, hiszen jelenleg azt láthatjuk, hogy az ellenőrzések jó része, nagy rész ugyanazzal foglalkozott, más-más eszközöket felhasználva, de ugyanazt a munkát végeztek, és a végső soron az eredmények és a számunkra levonható tanulságok szerencsére nagyon korlátozottak voltak, hiányosak tekintetében nagyon kevés eredménye szolgáltak ezek az ellenőrzések, néhány ajánlást kaptunk, de de valójában mi magunk tudtuk igazán javítani ezt a rendszert, ezek az ellenőrzések nem igazán befolyásolták azt, hogy mi hogyan végeztük aztán a következőkben a munkánkat. Ezért úgy gondolom, hogy itt uh, csökkenteni is lehetne ezeknek az ellenőrzéseknek a számát. Ami pedig az ellenőrzési mechanizmust illeti, amit mi az EBÁN belül alkalmazunk. Hát nem fogok a hat pilléről beszélni, de ami fontos lehet itt az az, hogy amikor el, ezzel foglalkozunk, akkor külső adatokat és a belső adatbázis is használjuk, vannak különböző piaci jelentések, amelyeket felhasználunk arra, hogy a piaci elemzéseket pontosítsuk, és és hogyha kockázatkezelésről, beruházásokról van szó, szóval itt folyamatosan tapasztalatcsere, információ cserére kerül sor, a pénzügyi közvetítőkkel és itt tovább, a szolgáltatókkal, a megbízókkal. Itt ezt mind-mind felhasználjuk, ezeket az általuk szolgáltatott információkat az ellenőrzésünk során. De amikor magukra a beruházásokra van szó, ugye itt egy közvetett modellel dolgozunk, a, nyilván van egy egyetemi beruházási stratégiánk, de a beruházási döntéseket mi nem befolyásoljuk, van a döntéseknek a mi stratégiánkat kell szolgálniuk. És amikor ezeket a ezeket a beruházásokat értékeltük, akkor nyilvánvalóan eh, ez, ez is egyfajta kontrollként működik, de vannak más ellenőrzési mechanizmusok is, amelyek eh, azt szolgálják, hogy biztosítsuk azt, hogy jogosultak a programok erre fajta támogatásra, vagy a jelentkezők jogosultak, a kedvezményezettek a támogatásra, és valóban a beruházási stratégiában megfogalmazott célokat szolgálják ezek a beruházások megfelelő ágazatban, megfelelő régióban eh, kerül sor a forráskézésre. És nem csak Luxemburgban, hanem a helyszínen gyűjtött információkkal is dolgozunk. De melyek az előnyei és a hatásai a KKV-kra ezeknek a pénzügyi eszközöknek. Az egyik legnagyobb aggodalom, amelyet sokszor hallhatunk, az azt mondják, hogy vissza nem térítendő kölcsönök jobbak lennének, és eh, ez egyszerűben megvalósítható, egyszerűen nyomon követhető. Eh, a pénzügyi eszközöknek azonban van egy nagy előnye, hogyha megfelelően választjuk ki az eszközt, és a megfelelő pénzügyi közvetítőt találjuk meg, és ha valóban akkor beruháznak és hitelt helyeznek ki a kkv számára, akkor ők a kockázatokat is megosztják, és egy nagyon jó logikát követ akkor ez a forrás kérdés, hiszen a kihelyezett forrásoknak köszönhetően a vállalatnak már nem kell akkor a biztosítékot felmutatnia, a kockázatát megosztja másra, és a fiatal, feltörekvő új vállalatok hozzájutnak olyan forrásokhoz is, amelyekhez egyébként esélyük sem lenne hozzájutni, de ezek a pénzügyi eszközök lehetővé teszik, hogy hozzáférjenek újabb forrásokhoz. És itt nem csak eh, magántőkét hanem eh, egyéb tőkeforrásokat is bevonhatunk, és mindannyian osztoznak a kockázatokban. Itt egyfajta pénzügyi ökoszisztéma jön létre, és akkor mondok néhány példát. A balti államokban ott a, a Jeremy keresztül lehet litván észt vállalatokat támogattunk, és a sikeres végrehajtás után a visszafolyó forrásokat, a visszafolyó forgatható forrásokkal létrehoztunk egy alapok alapját, használtuk az ESB alapokból megtérülő forrásokat arra, hogy létrehozzunk egy alapot, amely a következő ciklusban újabb támogatást nyújtani a KKV-knek. Ugyanígy Bulgáriában is sikerült létrehoznunk különböző pénzügyi eszközökkel 330 millió euró állt a rendelkezésünkre, és ebből nagyon sokat, nagyon nagy arányban visszanyertünk forrásokat, amelyeket ugyanakkor visszaforgattunk bulgáriai beruházásokban. Tehát ez a megújuló rotációs mechanizmus, ez nagyon jól működik, még akkor is, hogyha itt nagyon komoly kockázatokat vállalnak az alapok. Tehát ez egy nagyon erőteljes eszköz, itt, itt nagyon komoly számokat láthatunk, például a francia régiókban is, de Görögországban is nagyon sikeres végrehajtási számokat tudunk felmutatni. Aztán a másik következő és nagyon fontos kérdés, az a különböző forrásoknak a kombinációja az ötfőzéssel. Itt vannak ugye központilag irányított, megosztottan irányított programok, ott van az ESZ, FC, ott van a Juncker terv, hogyan lehet ezeket az alapokat, forrásokat koherensen úgy ötvözni, kombinálni, hogy céljainkat elérjük. Hát először is elmondanám, hogy, hogy igazából a rendelkezésre eszközök nem igazán alkalmasak erre, de azt kérnénk a politikai hogy tegyék lehetővé ezt a különböző programokat, szélesebb körben tudjuk ötvözni és összekapcsolni. Nincs igazi lehetőségünk eddig, majd a következő több éves pénzügyi keret után 2020 után talán erre lehetőség nyílik majd. Itt egy ész struktúrális alapot saját tőke alapokkal kombináltuk, FC forrásukkal, ami ennél nagyobb kívást jelent, amit aztán Franciaországban valósítottunk meg, egy francia régióban egész pontosan, regionális támogatásokról beszéltünk. Itt egy infrastruktúrális részét eh, kezeli az EBA, az EFSZ-nek, illetve az európai struktúrás és beruházási alapoknak, és itt, ha adott esetben a bank által kijelzett forrásokat nem megfelelően alkalmazza, vagy hajtja végre, a, nem megfelelő hajtja végre a beruházásokat aztán a vállalat, akkor a bevont bank elvesztette volna a forrásokat, és mi megosztottuk velük a kockázat. És ennek a francia régiónak ezen kívül a kohéziós politikáját is támogatítottuk, és nagyon jól működött a különböző programoknak, forrásoknak a kombinálása. De jelenleg a jogszabályi keret nem igazán kedvez ezeknek a kombinációknak, az ötvözésnek szélesebb körben még nem ad lehetőséget. Szeretnénk, hogyha ebbe az irányba tovább léphetnénk, ez nagyon erőteljes eszköz lehetne az Európai Beruházási Alap végrehajtása által, ez nagyon erőteljessé válhatna. Ami itt az ötvözését, illetve különböző programoknak, forrásoknak megpróbáljuk az Európai Szociális Alap forrásait, az EFSZ-vel kombinálni. Madridban volt egy ilyen projektünk. Működött ez, de a Szociális Alap, illetve az EASZ projekt esetében mások a jogosultságok, mások a mechanizmusok, aztán az állami támogatás bevonása is másképp működik, mert az egyik egy regionális program, a másik egy központilag irányított program. Tehát itt nagyon komoly kívások vannak, hogy valahogy összehangoljuk ezt a két uh, forrást, uh, és a jelentéstétel is más a, szociális alap és az EASZI tekintetében és hát nekünk ezt belsőre kell ezt a munkát ellátni, hogy ezt valahogy megvalósítsuk, de meg is tesszük szívesen, de komoly költség ráfordítást igényel ez, amit sokkal hatékonyabban és felhasználunk, és sokkal gyorsabban tudnánk eljárni, hogyha a szabályozási háttér megfelelő lenne. Aztán ágazati támogatások. A szociális ágazaton kívül a mezőgazdaságban is hasonló a helyzet, ott, ott még setes utába jogszabályi környezet nem igazán teremtik meg a lehetőséget a pénzügyi eszközöknek Olaszországban, de Franciaországban is ötvöztük a mezőgazdasági alap forrásait a saját forrásainkkal. Itt vannak a nemzeti úgynevezett promocionáló, támogató bankok hálózatának a tagjai is, meg tudtuk ezt valósítani, de ha mégis ha e, itt a jogszabályi háttér lehetővé tenni és leegyszerűsíteni e, a végrehajtás, az nagyon jó lenne az alapok és a bankok számára. Ami az FC jelenlegi helyzetéről illeti, ugye a Juncker tervben vállalt feladatunk, hát itt több mint 5 milliárd e, eurót kezelünk a garancia alap keretén belül, ezen kívül pedig még további forrásokat a KKV programon belül, és gyakorlatilag valamennyi tagállamhoz eljutunk, és akár 15-szörös tőkeáltételi arányt tudunk elérni, sőt volt, ahol már 16-szorost értünk el, ami a folyosításokat illeti, szinte 100%-os az abszorpció, és ezért mi valóban hiszünk az Európai Beruházási Alapban. Fontos, hogy az FC2 minél gyorsabban kidolgozásra kerüljön, nehogy további késődelmekkel kerüljön sor, hiszen nekünk ez azt jelenti, hogy fel kell függesztenünk programokat, és aztán újra kell indítani, és hát a piacok nem ezt szeretnék látni, hanem folyamatos támogatást kíván tőlünk a piac és az, az EPSZ-t most jól ismerik, egy, egy előnyben részesített beruházási lehetőség, és jó lenne, hogyha fenntartanánk a források kihelyezését, és itt egy kontinuitás megmarad az FC1 és 2 között. Tehát azért is mondom ezt, mert sokszor kerül Görögország a média figyelmének középpontjába, és azért említenem Görögországot, és egy külön mandátumunk, megbízásunk van, hogy a görög tőkepiacokat elemezzük, és négy bankkal dolgozunk együtt, nagyon kevés az alternatív finanszírozási lehetőség Görögországban. 260 millió euróval Eh, létrehozunk egy saját tőke alapok alapját, egy, és eh, ezzel a görög váltók számára próbálunk forrásokat biztosítani, és a korábbi programozási időszakban már jó tapasztalataink voltak, és a piaci visszajelzések alapján, eh, amely igencsak ösztönző és bátorító, ezért most is optimisták vagyunk, de és úgy gondoljuk, hogy az év végéig számos szerződést meg tudunk kötni az érintett alapokkal, és a görög vállalatok számára újabb forrást tudunk biztosítani. Ami az ellenőrzést életi, az ugye itt a legfontosabb szempont az önök számára. De, ahogy elmondtam, dolgozunk el különböző rendeleteken, de jó lenne, hogyha ugyanazokat az elveket tudnánk követni. Mit jelent a hat pilléres értékelés, amelyet mi végzünk? Ez nem csak a pénzügyi szempontok értékelését jelenti, a számviteli rendszer eh, értékelését és ellenőrzését, hanem magát a belső ellenőrzési rendszert is ellenőrizzük, tehát az auditálást is, a belső ellenőrzési rendszerünket is ellenőrizzük és auditáljuk, azért, hogy a hat pilléres értékelésben ez is jó értéket érjen el, és a belső ellenőrzési rendszerek, a különböző eljárásaink, folyamatainknak az ellenőrzése is ide tartozik. Aztán, aztán közvetétel utáni időszak is fontos, fontos, hogy hogyan kommunikáljuk, programjainkat és az intézkedéseinket. Fontos a személyes adatok védelme, amikor közétételről beszélünk, ez a négyes pillér. És fontos az is, hogy a pénzügyi közvetítők számára a pályázatok kiírás és kiválasztás hogyan történik, ez egy összetett rendszer, és rendszeresen ellenőrzésre kerül ez, és külső ellenőrök is nyomon követik az általunk általunk végzett folyamatokat, a kiválasztást, a közzétételt és így tovább, és ellenőrzik azt, hogy valóban a kitűzött céloknak megfelelően használjuk fel az erőforrásainkat. Nagyon fontos az is, hogy mindez átláthatóan, elszámoltathatóan működjön, és biztosítatom önöket az Európai Berázási Alap a közpénzek kezelésénél valóban valamennyi kritériumnak eleget tesz. Szeretnénk szeretnénk az ISAE 3402-es biztosítási modellt alkalmazni, annak megfelelni, és reméljük, hogy egy éven belül megkapjuk ezt a fajta osztályzást, ezt az osztályzatot, az 304 2 es és ez az a modell, amit szeretnénk belsőleg használni, és a kifelé is ezt szeretnénk képviselni. Ez mutatja, hogy hogyan működne ez a modell, ez a biztosítási modell, és remélhetőleg hamarosan megkapjuk ezt az osztályzatot. És én elmondtam, nem dolgozunk újabb és újabb modelleket a különböző programok számára, hanem a standard eljárásainkat finomhangoljuk, kiigazítjuk a folyamat során a COSME vagy a struktúrális alapokra szól megbízásunk nem néz ki másképp. Ugyanazokat a mechanizmusokat használjuk annak érdekében, hogy konzisztensek legyünk, és hogy e, semmi sem maradjunk ki, vagy semmi sem maradjon felhasználatlanul. És ami aztán a jövőbeli kilátásokat illeti a több éves pénzügyi keret tekintetében, az omnibuszra térnék ki, a pénzügyi eszközök tekintetében ez a fél éves felülvizsgálat az MFF-nek, az omnibus javaslat nagyon fontos. Itt valóban javíthatnánk még a helyzeten, és szorosan együttműködtünk a bizottsággal, és láthattuk, hogy az új ajánlások egy része már tartalmazza mi ajánlásainkat az omnibusban. Szeretnénk, ha még inkább nagyobb bátorítást kapnánk, vagy támogatást, hogyha az, a mezőgazdasági támogatásról van szó az Omnibus keretein belül, és itt vannak még ajánlásaink is, itt megint az ötvözés, a struktúrás alapoknak és az FC, ez kulcsfontosságú számunkra, az Omnibus javaslatok között már szerepel ez, sem az MFF 2020-at, illetve a következő több éves pénzügyi keretet úgy gondoljuk, hogy ambiciózusabb is lehetne a bizottság a pénzügyi eszközök tekintetében, és szeretnénk, hogyha a szabályok harmonizációjára kerülne és annak érdekében, hogy valóban ötveszessük a, köve- a különböző eszközöket. Újra és újra ismétem ezért, annyiszor hallottam azt, hogy az FC felhigítja a strukturális eh, eh, politikát, közös politikát a régiókban, de ez hát ezt egyáltalán nem állja meg a helyét. Ez nem így van, hogyha a struktúrális alapokat az EFSZ-vel kombináljuk, akkor ez a kohéziós politika megerősítését éri el. Számos esetben átadtuk ezt e, már e, tapasztalatunk ezt mutatja. Tehát egységes szabályrendszer valamennyi számára kritikus jelentőséget bírna, és talán létrehozhatnánk egy flexi projektet, és ahol, a valam, ahol az különböző eh, központilag, illetve nem központilag irányított eszköz eh, összekapcsolható lenne, és az Európai Uniós KKV-k fejlődését még nagyobb mértékben szolgálhatnak. Tehát a, a pénzügyi eszközök alkalmazás a KKV, kisvállalatok, induló vállalatok, innovatív vállalatok támogatásában, illetve azon vállalatoknak a támogatása, akik növekedni kívánnak, amelyek a nemzetközi piacra kívánnak kilépni, ott azt láthatjuk, hogy a pénzügyi eszközöknek megvan a szerepük, megvan a létjogosultságok, a különböző mandátumoknak az kombinációja, kombinálhatósága azonban kulcsfontosságú. A visszanemtérítendő hitelek, támogatások mindig is ott lesznek, e korai fázisában a KKV-kat lehet is talán ezekkel támogatni, de nekünk meggyőződésünk, és a tapasztalatok is ezt mutatják, hogy a magasabb kockázatvállalási lehetőségünkkel a KKV-k támogatása e, e, még jobban működtet. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!